tisztelt képviselőtársaim eh, rátérnénk a következő napirendi pontra de egy pár perces eh, türelmüket kérem mielőtt a napirendi pontot megnyitnám mert eh, mogherini főképviselő asszony jelenleg még nincs a teremben egy másik ülésen van és gy egy kis türelmüket kéri úgyhogy kérem önök is várakozzanak erre a pillanatra amikor megérkezik akkor elkezdjük a, a következő napirendi pont tárgyalását.